folyamatosan csökkentették a kiadásokat. Én azért szavaztam a költségvetés ellen, mert növeli 6,8%-kal az EU költségvetését. Az, hogy az EU ilyen nagy növelést kér, vagy bármilyen növelést, elfogadhatatlan ezzel lehet leginkább elidegeníteni az Egyesült Királyságban és az EU egészében a szavazókat. Az EU miért kapna több pénzt, amikor majdnem minden közigazgatás visszafogni kényszerül a kiadásait? Hogyan lehet ezt megmagyarázni, hogy Írországnak növelnie kell a kiadásait és Spanyolországot is megszorításra intik. Ilyen szempontból álszentség, hogy az EU többet kér. David Cameron erőfeszítéseit támogatom, ön be akarja fagyasztani az EU költségvetését, és úgy gondolom, hogy eh, teljes mértékben megalapozott ez a megközelítés. Köszönöm szépen, George Lyon következik. Hol van ön? Lehet, hogy már nincs is itt. Akkor Zanikki úr. Grazie. Nem. Elnök úr a megszorítási politika, amelyet a válságból való kilabalásra alkalmaztunk, nem hozta meg a várt eredményeket, ahogyan ezt kiemelt a Lavia jelentés is. Csak úgy, hogyha szelektívabb módon ruházunk be, és az olyan európai költségvetést támogatjuk, amely a növekedés és a foglalkoztatás mellett teszi le a voksát, csak így lesz lehetséges a tagállamok gazdaságát újra egyensúlyba hozni, és megfelelő helyzetbe hozni több millió európai polgárt. Ezért szavaztam a jelentésre igennel. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Mrs. Köszönöm szépen, Janna Kudákis asszony. Köszönöm szépen a parlamenti képviselő kötelezettsége, hogy képviseljék választóik érdekeit. Az Európai Unióba vetett bizalom minden idők legalacsonyabb értékeit mutatja gyakorlatilag az EU lakóinak csak egyharmada rendelkezik pozitív képpel az EU-ról. Az én országomban úgy látják az EU-t, hogy eltávolodott az állampolgároktól és pazarolja az erőforrásait, és hogyha ezt meg akarjuk fordítani, ezt a helyzetet, akkor korlátoznunk kell a kiadásokat. A bizottság pedig növelni szándékozza a költségvetést, és ez gyakorlatilag sértés a az állampolgárokkal szemben. Elfogadhatóbbnak tűnik a tanács által javasolt 3%. A parlament miért szavazott a bizottság irreális követelései mellett? A bizottság 10 milliárdos kiegészítést kért a közelmúltban a 2012-es költségvetéséhez, és ezt is felháborítónak tartom. Erőteljes üzenetet küldtünk a bizottságnak, hogy ezt nem folytathatja ezt a gyakorlatot, hogy elpocsékolja az állampolgárok által befizetett adófizetői pénzeket. Köszönöm elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Lavia és Vogan kollégáknak a remek munkáért, amelyet a 2013-as költségvetéssel kapcsolatban végeztek. Különösen szeretném kiemelni az Európai Parlament kötelezettségvel elsőt az Erasmus program mellett 2007 óta több mint két és fél millió európai egyetemi hallgató vett részt ebben a programban, tudtak külföldre menni, tanulmányaikat folytatni, illetve dolgozni. A tanács csökkentései ellen szavaztunk, és körülbelül 30 millióval többet kértünk a bizottság javaslatához képest erre a célra. Nem csupán az Erasmus-t akarjuk megmenteni, végre is akarjuk ezt hajtani, és általánosságban szeretnénk egy európai stratégiát javasolni a fiatalok javára mert a fiatalok nem fizethetik meg a váltság költségeit, különösen nem egy olyan időszakban, amikor a fiatalok munkanélkülisége már majdnem eléri a 25%-ot Európában. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Gilling asszony elment. Antonioci úr következik. Elnök úr, köszönöm. Gratulálni szeretnék a remek munkához, amelyet Lavia kolléga végzett az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésével kapcsolatban. A ránehezedő feladat nagyon nehéz volt, miután létrejött a megállapodás a tagállamok és a parlament között, ez nagyon nehezen elérhetőnek és távolinak tűnt különösen az elhúzódó válság időszakában, amikor is az Európai Unió költségvetésének folyamatos csökkentését kérik, Vogan kolléga, illetve Lavia kolléga garantálni tudták a jelenleg zajló kezdeményezések folytonosságát. Különösen fontos, hogy elkerültük a kísérleti projektek lassulását energia és környezetvédelem területén, és nagyon jó munkát végeztek az Európai Parlament előjogainak megőrzését, illetően éppen ezért teljes mértékben támogatom ezt a jelentést. Tánok. Köszönöm szépen, Tánok úr. Elnézést, Gilling asszony. Én kaptam meg a szót, elnök úr? Elfogadhatatlan, hogy akkor, amikor Európa költségvetését megszorítják, a 2013-as EU költségvetést pedig 3%-kal kellene növelni ami meghaladja az inflációt, és a parlament 6%-os elképesztő emelést kér. És a brit kormány célja, hogy 83 milliárd fonttal csökkenti a kiadásait, 19%-kal megszorít általánosságban az intézmények szintjén. Tehát az EU se legyen kivétel. Hogyha minden zsugorodik a költségvetésekben, akkor az EU se úszhassa meg. Európa polgárai fájdalmas megszorításokat élnek meg, és azt látják, hogy Brüsszel közben két kézzel szórja a pénzt. Az EU költséges vállalkozás, ehhez pénz kell, de hogyha meg akarjuk őrizni a polgárok bizalmát, összét kell húznunk a nadrág szíjat. Köszönöm, mondja az elnök. Jár úr következik. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Köszönöm, elnök úr. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőknek, azt hiszem, hogy jó kompromisszumot találtak, és én is úgy vélem, hogy a 2013-as költségvetés el a közvélemény figyelmének középpontjában. Ez az utolsó év ugyanis a 7 éves pénzügyi keretben, és éppen ezért a tagállamok időnként nem járnak el megfelelően az Európai Unióval szemben. Nagyon sok projektet nyújtottak be még az utóbbi években, amelyeket finanszírozni kell, és a tagállamok vissza is kaptak pénzt. A 2013-as pénz, év pénzügyi szigor betartásának éve kell, hogy legyen. A legtöbb pénz, amely az Európai Uniótól származik, a gazdaságot, az innovációt támogatja, tehát jól ruházzák be ezt a pénzt, tehát nagyon jó lenne, hogyha fair módon bennünk egymással. Köszönöm. Bélán úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A szakbizottságom, a belső piaci szakbizottság jelezte, hogy személy kiadások szükségesek, illetve hogy a 10%-ot meghaladó növekedés nem kívánatos. Az informatikai infrastruktúrának a fenntartható növekedése az európai polgárokat szolgálja, az interneten segíti az ügyeik intézését. Ez a peren kívüli megállapodásokat is segíti. Jó megoldás tehát a belső piac hatékonyabb működését szolgálja. Azért szavaztam a jelentés ellen, mert határozottan úgy gondolom, hogy külön tanulmányozni kellene ezeket a kérdéseket. Köszönöm. Messerschmidt úr. Jeg tror ikke, der er noget, der er mere afslørende for det virkelighedsfjernhed og det virkelighedsfjerne billede, der præger Europaparlamentets medlemmer, end netop afstemningerne. Köszönöm szépen azt hiszem, hogy semmi sem árul el többet Európáról, mint a pár perc elfogadott költségvetés. Miközben az összes tagállam arra kényszerül, hogy csökkentse a kiadásait. 16 éve javasolja az Európai Számvevőszék, hogy csökkentse a kiadásokat, tegye őket hatékonyabbá, és ennek ellenére semmi sem történt. Kezelni kell ezt a területet, Visszaélése kövezik a költségvetést, és az Európai Parlament mindennek dacára most szavazott meg egy inflációt mutató, több mint 7%-os növekedést tükröző költségvetést. Remélem, hogy a név szerinti szavazásoknak a jegyzékeit gondosan tárolják és megőrzik majd, hogy az európai polgárok is láthassák, hogy ki miatt történik és mi a pénzükkel. Köszönöm, Baszeszko asszony. Köszönöm, elnök úr. Azért szavaztam a jelentés mellett, mert a pénzügyi válság továbbra is sújtja Európát, és a tagállamok továbbra is megszorításokkal élnek. Tehát az Európai Parlamentnek, ha máskor nem, eddig nem, most felelősséggel kellene viselkednie. A tagállamok államháztartási politikáját nem tükrözte 2013-as költségvetés elfogadása, holott következetesnek kellene lennünk, prioritásokat kellene meghatároznunk, és szükség esetén csökkenteni is a költségeket. Én úgy tekintem, hogy a költségvetés egy fontos eszköz a növekedés és a kohézió fokozására európai mértékben. De úgy gondolom, hogy innovációra, versenyképességre kellene a figyelmünket fordítanunk, és pozitív fejleményeket kellene elérni. Románia számára a kohéziós politika, illetve a kap megfelelő finanszírozás az elsőrendű. Dave, Deva úr kapja meg a szót egy percre. Nem gondolom, hogy elfogadható volna az Európai Unió számára, hogy 7%-os növekedést kérjünk, amikor az én választóim Dél-Kelet-Angliában vissza kell, hogy fogják a kiadásaikat. Követtem azt az előadást, amit az Európai Bizottság elnöke tartott. Ez egy nagyon elmés előadás volt, hiszen a nemzeti parlamenteket és kormányokat vádolja azért, hogy ilyen nehéz helyzetben van az Európai Unió. Elfelejtett azonban említeni valamit, azt, hogy amikor az eurózónát kialakították, akkor az Európai Bizottság volt pontosan az az intézmény, amelynek a feladata a nyomonkövetés volt, a tagállami kiadások nyomonkövetése, és a 3%-os deficitkorlátot többen megszekték már az kezdetekkor, és az Európai Bizottság semmit nem tett ezzel kapcsolatosan. A három százalékos és a 60 százalékos határértékeket akkor állapították meg, amikor létrehozták az eurozónát, és ezeket figyelembe vétel, nem vették figyelembe a tagállamok, és ez az Európai Bizottság hibája, hogy eztől eltekintett. A Burger Kaffen jelentése kapcsolatosan mondta el ezt, ugye? Feltételezem. Igen, nem, azzal kapcsolatosan is fel szeretne szólalni. Jó, egy percben. Ez akkor a köztes jelentésről szólt, amit az imént mondott el. Igen. Mikrofon. Köszönöm szépen, elnök úr. Abban a jelentésben a frakciómmal szavaztam, kivéve néhány ponttal kapcsolatosan, amelyek nemzetközi fejleményekhez kapcsolódnak Azért tettem ezt, mert nem gondoltam, hogy annak ellenére, hogy mi is nehézségekkel küzdünk, nem kell, hogy büntessük azokat, akik ilyen nehéz körülmények között élnek, és ahol összehasonlíthatatlanul luxusnak számít a mi életkörülményeink az ő életkörülményeikhez képest, ezért a szegénységi programokkal és más programokkal kapcsolatosan amelyeknél vissza kellett volna venni a kiadásokat, különösen Ázsiában. Ott eltérően szavaztam, mint a frakció, mert meggyőződésem, hogy nagyon lényegesek ezek a támogatások, és azt, hogy az is, hogy más térségek lakóinak a, az élet minőségét a magunkéhoz próbáljuk közelíteni. Köszönöm szépen, Niki asszony. Köszönöm, elnök úr. A jelenlegi szociális és gazdasági környezet, amelyben vitázunk a többéves pénzügyi keretről 2014-2020-as időszakra, meglehetősen problematikus. A tagállamok megpróbálnak adógyi kiigazításokat tenni, illetve megszilárdítani a költségvetésüket, az Európai Unió pedig egyes esetekben olyan intézménynek minősül, amely nehezíti az adófizetőkre nehező, nehezedő terhet. Ezért nehéz így kilábalni a válságból, és nehéz a jobb jövőt garantálni a fiataloknak. Éppen ezért nagyon fontos lenne garantálni a nagyobb volumenű beruházásokat a képzésbe és a fejlesztésbe. Köszönöm. Köszönöm szépen, Janakudlákis asszony, köszönöm. A hónap elején Margaret Thatcher 80 hetedik születésnapját ünnepelte, és gondolom a ház egyetért azzal velem, hogy gratuláljunk a születésnapjához. Az Egyesült Királyság számára a visszatérítésről ő szavazott, a 66%-ról volt akkor szó 1984-ben, és természetesen azt mondta, hogy 100%-ot szeretnénk, de mégis észszerű partnernek kell bizonyulni. Az Egyesült Királyság továbbá is észszerűen viselkedik partnerként, de ebben a jelentésben van egy javaslat, hogy függesszék fel az Egyesült Királyság visszatérítését. Ez Európa és az Egyesült Királyság számára is előnyös megállapodás volt, ezért az Egyesült konzervatívok, az Egyesült Királyság konzervatívai azt kérik, hogy az EU költségvetését fagyasszák be. Ez észszerű megközelítés. Nem tudom, hogy a bizottság hogy kérhet költségvetési emelést, amikor a tagállamok költségvetésére megszorításokat helyez. A költségvetéssel kapcsolatosan a, az állampolgáraink megérdemlik és követelik is ezeket a kiigazításokat, és hallgatni kell rájuk. Köszönöm szépen, Angelini asszony. Köszönöm, elnök úr. A válság idején, amikor a tagállamok kérik a tagállami hozzájárulás csökkentését, jobban, hatékonyabban kell elkölteni a rendelkezésünkre álló forrásokat, hogy ezeket valóban a növekedés, fejlesztés és foglalkoztatás céljaira folydítsuk, és el kell kerülni a pazarlást. Itt a csökkentések rendszeréből kell kiindulni, amely egyes tagállamokat viszont előnyben részesít mások kárára. Éppen ezért a brit visszatérítés esetében, ami 97 milliárd eurós összeg volt mostanáig, azt gondolom, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy nettó befizetők legyünk, és többet, kapjunk, mint, többet adjunk, mint amennyit kapjunk. Ez egy anakronizmus. 2011-ben Olaszország mérlege 6 milliárd euróval negatív tartományban volt. Végezetül a pazarlásokat illetően elnök úr el tudom mondani, hogy az Európai Parlament világos üzenetet küldött annak érdekében, hogy rövid időn belül egyetlen székhelye legyen a parlamentnek. Köszönöm szépen, Follard asszony, köszönöm szépen. A középtávú költségvetési terv a következő 7 évet öleli fel, és ennél kényesebb időben nem is érkezhetett volna. Minden tagállam megpróbálja visszafogni helyi és nemzeti szintű kiadásait az európai szintű közkiadások rendszerére ugyanezt az, eh, a fegyelmet kell eh, rá erőszakolni szinte. Minden fillért eh, megfelelő hatékonysággal kell felhasználni, pocsékolás nélkül. Az én régiómban a foglalkoztatási, kutatási költségvetés felhasználása nem eléggé hatékony, hiszen nagyon nagy az adminisztrációs kiadásoknak az aránya. Nem akarom, hogy az európai kiadások ilyen módon pocsékolódjanak el, Tovább kell lépni természetesen a köztisztviselőkkel kapcsolatos kiadásokra is, a takarékoskodásban. És szeretném, hogyha minden projekt esetében hozzáadott érték keletkezne nemzetközi szinten, és ez a beruházás valóban a növekedést és a foglalkoztatást segítse elő. Köszönöm szépen, Antonioci úr. Elnök úr, előfeltételként emlékeztetnek rá, hogy a több éves pénzügyi keret 2011-2020-ra vonatkozóan ennek az előfeltételei egy nagyon nehéz gazdasági, szociális helyzetet jelentettek meg. Az Európai Uniót a polgárok egyre inkább úgy tekintik, amely még inkább nagyobb terheket terhel rájuk, ahelyett, hogy értékes forrásként tekintenének rá. Nos, azt hiszem, hogy ez a helyzet annak tudható be, hogy az Európai Unió költségvetése ellentétben áll a nemzeti költségvetésekkel, ugyanis a feltét, feladataink hatáskörén kibővültek a Lisszaboni szerződés következtében, ugyanakkor fontos politikai döntések is születtek az európai tanácson. Én igennel szavaztam erre a jelentésre, nagyon fontos ugyanis egy intézmények közötti kompromisszum, és világos jelzést kell küldenünk a polgárok irányába. Köszönöm szépen, Kosztáló asszony. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Az EU több éves költségvetésének megfelelően kell alakulnia a célhoz, nem tágíthatunk a kitűzött céljainktól, az EU 2020-as stratégia célkitűzéseitől. Ez a leghatékonyabb eszköz a növekedés a munkahelyteremtés szolgálatában európai léptékben. És akik csökkentést kérnek, konkrét szakpolitikákat nevezzenek meg. 25%-a a kohéziós alapnak úgy gondolom, hogy átcsoportosítandó az szociális alapba, hogy a fiatalok munkanélküliség ellen tudjunk fellépni a fiatalok garanciája keretében. Remélem, hogy az eh, elnökség által megkezdett munkát folytatják. Jelenleg 30% a fiatalok körében a munka nélküliség, és szeretnénk, hogyha megállapodásra jutnánk a tranzakciós adóban is. Tenok úr, először is a Ciprusi Köztársaságnak gratulálok. A több éves pénzügyi keret kényes kérdésének a kezeléséhez a 2014-20-as időszakra. A soros elnökségek közül elsőként Szigetország, eh, Ciprus, ezért felismerik, hogy mennyire fontos a monetáris fegyelem. Az EU a gazdasági növekedés és a munkahely teremtés szolgálatában kell, hogy dolgozzon. Cameron miniszterelnök egyértelművé tette, hogy a brit választók számára elfogadhatatlan a költségvetésnek a növelése, és nem fogadható el a legnagyobb nettó befizetőnek a visszatérítés megszüntetése. Úgyhogy a befagyasztott költségvetés alapján kellene kezelni ezt a kérdést. A Strasbourg parlamentnek a bezárása lenne egy jó lépés illetve a közös agrárpolitikát, a strukturális alapokat, a szociális alapot kellene részben megszüntetni, részben pedig átgondolni, és a nagy infrastruktúra beruházásokat is hatékonyá kellene tenni. A brit választók szerint az EU pocsékolja a pénzt, és kevesebb pénzből sokkal többet elérhetne. Köszönöm, Makovely asszony. Köszönöm szépen. Az utóbbi években valamennyien tudjuk, hogy a nemzeti költségvetések óriási mértékben meghaladták az EU költségvetésének a növekedését, és terjeszkedtek. Ebből alakult ki a nehéz gazdasági helyzet. Most a fiskális fegyelem jegyében államháztartási rendet kell csinálni, és úgy gondolom, hogy az euró válságának a leküzdése kiemelt jelentőségű. És a nemzeti parlamentek a költségvetés alakítása keretében a nemzeti forrásokat is gazdasági növekedésre tudják majd fordítani. Mert hogyha csak a deficit nő, akkor a növekedés továbbra is stagnál, illetve csökken, és ez európai szinten kár. Jár úr. Köszönöm elnök úr, ehelyütt szeretném arra kérni a tagállamokat, hogy fair módon kezeljük egymást, hiszen nem lehetséges, hogy a tagállamok egymás hajába kapnak Brüsszelben, és állandóan azt állapíthatjuk meg, hogy az Európai Unió, illetve a bizottság fel kell, hogy lépjen, hogy új programok induljanak a gazdaság és az innováció érdekében, tehát több pénzt kérnek, és aztán hazatérnek, és ott a fővárosokban amellett törnek láncset, hogy kevesebb pénzt kellene Brüsszelbe küldeni. Tehát, hogyha kevesebb pénzt akarnak Brüsszelbe küldeni, akkor kevesebbet is kaphatnak vissza. Éppen ezért jó lenne, hogyha fermódon bennünk egymással egyrésztről vegyük figyelembe a tagállamok nehéz helyzetét, másrésztről gondoskodjunk arról, hogy az Európai Unió programjai, amikre szükségünk van a tagállamok érdekében, hogy a gazdasági fejlődést ott újra lendületbe hozzuk, most ezekre fordítsuk meg föl forrásokat. Köszönöm. Köszönöm, Bélán úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelenlegi programozási időszakban az új tagállamok költségvetésének a végrehajtása Lengyelország és úgy alakul, hogy most már látható, hogy a lehetőségeket fokozta, illetve az esélyegyenlőséget javította a költségvetés a jelentésben sok-sok jó üzenet fogalmazódik meg, és egy figyelmeztetés is a csökkentések ellen. Én úgy gondolom, hogy az egységes piaci intézkedés csomag támogatására van szükség, és a KKV-kat hozzá kell juttatni európai forrásokhoz. Aktívan ösztönözni kell a vállalkozásokat. Az egységes piac hatékonyabb tételéhez, fogyasztóvédelemre is szükség van, és én azt kérem, hogy a forrásokat bővítsük, mert elégtelenek. Köszönöm. Köszönöm, Manescu asszony. Uh, interim. Elnök úr, én mellette szavaztam ennek a félidős jelentésnek uh, az MFF jóváhagyásával kapcsolatosan, mert uh, stabil költségvetést irányoz elő, amely megalapozott, és amely a foglalkoztatást és a gazdasági növekedést támogatja az Európai Unió állampolgárainak a jó életminőségével együtt. A kohéziós politikára fordított kiadás nagyon lényeges eszköz. Ezt az eszközt a tagállamok kezébe ne kell tartani, hogy az gazdasági válsággal meg tudjanak küzdeni, illetve a 2020-as stratégia célkütőzéseit meg tudják valósítani. Hogyha versenyképesebb és fenntarthatóbb Európát szeretnénk, amely befogadó gazdaság, akkor megfelelő erőforrásokat kell fordítanunk a kohéziós politikára, legalább ugyanolyan szinten, mint a jelenlegi programozási időszakban. Támogatom azt az elképzelést, hogy a makroökonomiai feltételességeket töröljük, hiszen akkor igazságtalan volna a régióknak a büntetése azoké, amelyek nem tudják betartani ezeket a követelményeket. Köszönöm szépen a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Három észrevételem volna a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatosan. Először is a számokat egy kicsit vissza kellene fogni, alacsonyabbra kellene venni, és az Európai Uniónak ragaszkodnia kell a legfontosabb felelősségi köreihez és feladataihoz. Ezt Schulz úr is kifejtette a holland sajtóban a múlt héten. Ez centralizációt jelent európai szinten, de egy másik megtakarítási módszer, hogy a strukturális alapokat csak a szegény régiókban és a legszegényebb tagállamokban alkalmazzuk. Aztán a saját erőforrásokkal kapcsolatosan. Az Európai Parlament szeretné, ha a pénzügyi tranzakciós adó és az áfa forrásaiból lehetne finanszírozni az Európai Unió kiadásait. A tagállamoknak kevésbé kell pocsékolóan járniuk a költségvetéssel, ez a 2013-as költségvetésből is kiderül már. A tagállamok felelőssége az adók behajtása, és ennek így is kell maradnia. Köszönöm szépen, nagyon nehéz időket élünk, még ilyen időkben is a tagállamokat kell szolgálnia az Európai Uniónak. Köszönöm szépen, elnök úr! Korábban az MFF-fel kapcsolatosan volt egy szavazás, és valószínűleg ez a legfontosabb szavazás a mai napon. Ez a legfontosabb szavazás a képviselők számára. Több tíz milliárd koronáról beszélünk, és meg kell gondolnunk, hogy 2014 és 20 között hozzon, hogyan költjük el ezeket az összegeket. Hallottam a tiltakozó hangokat a házban, és a frakcióban amellett voltunk, hogy név szerint szavazzunk, hogy mindenki tudja a választók közül, hogy ki hogyan szavazott, hiszen itt kiadásokról, a költségvetés felhasználásáról van szó, több száz milliárdnyi koronáról, és a bizottság megközelítése és az Európai Parlament megközelítése is azt mutatja meg, hogy hogyan működik az Európai Unió, Köszönöm szépen, Kelly úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelen voltam a délelőtti vitánál, és nagyon örültem, hogy támogathatom a mai javaslatot. Az MMF nagyon lényeges eszköze gazdálkodásnak, és amint említettem, nagyon fontos, hogy egy konkrét intézkedés sorozat szülessen november vége előtt. Rompoy úr is elmondta, hogy együtt kell dolgoznunk minden tagállamnak közösen, és minden miniszterelnöknek együtt kell működni egymással. A második dolog, ami számomra még lényeges, ezt az eljárást az egy központtal kapcsolatos eljárást fenn kell tartani, illetve hogy egy székhelye legyen az Európai Parlamentnek, hiszen ez csökkentené a költségeket, a közlekedési költségeket, akár 180 millió euróval erre szükségünk van. Köszönöm szépen. Baszeszko asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megszavaztam ezt a jelentést, mert az unió költségvetése egy kulcseszköz a gazdasági stabilitás érdekében. A beruházásokat, a növekedést, a munkahelyteremtést tudjuk így elősegíteni. És a tagállamok számára lehetővé teszi a költségvetés, hogy kezeljék az előttük álló tornyosuló nehézségeket. A szilárd államháztartási politikára szeretném felszólítani a tagállamokat, azzal együtt, hogy igyekeznek növekedést elérni. A több éves pénzügyi keret rugalmas hátteret biztosít, amelyben a forrás lehetőségek teljes mértékben kihasználhatók. Románia számára nehézséget okoz az EU forrásainak a hatékony igénybevétele, és az év végéig lefelé korrigálták a várakozásokat e tekintetben. A kohéziós politika, illetve a közös agrárpolitika számunkra nagyon fontos, így tudunk felzárkózni. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm. Anna úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. A növekedés, a munkahelyteremtés, a válságkezelés szépen hangzó szavak, de a valóságban alig valami történik. A válságot úgy tudja Európa kezelni, hogy eltekint az ultraliberális megoldásoktól, és nem alkalmaz észszerűtlen elképzeléseket. Európában a tagállamaink költségvetései pont fordítva változnak, tehát Európa számára nincs más út, Európa csak egyre mélyebbre süllyed majd a válságban. Valahogyan előre mutató utat kellene mutatni, felvázolni, és ez pedig a munkahely teremtés, illetve az iparnak az ösztönzése, a szociális védelem, és a hatékony intézkedéseknek a bevezetése lenne. Hogyha elveszíti a polgárai bizalmát, Európa nem lába ki a válságból. Köszönöm, elnök úr. Thank you on the honor, Mr. Messerschmidt. Köszönöm szépen. A Dehán jelentéssel kapcsolatban még úr kapja meg a szót. Én azért szavaztam a saját forrásokról szóló jelentés ellen, mert nem azért, mert a héja ellenzője vagyok a tagállamok részéről, hiszen tudjuk, hogy akkor, amikor saját forrásokról van szó, akkor az EU nem egyszerűen csak jogkört szeretne a tagállamoktól kapni, hanem szeretne az emberek zsebébe is belenyúlni. Szeretne a repülőbenzinre kivetni adót aztán a pénzügyi tranzakciókra, erre létező igények vannak, és hogyha az EU mindent befogad és felkarol, akkor a közvetlenül választott vezetők és a polgárok közötti kapcsolat megszűnik, mert az EU nem választott vezetői meghozzák a döntéseket, végrehajtják ezeket a döntéseket, és a választók elveszítik az irányítást az események menete felett. Tehát ezt a javaslatot el kell vetni. Baszescu asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azért szavaztam meg ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy a saját forrásrendszer megreformálása előre mutat az EU számára. Ez egy előrelépés. A HEA alapú saját forrás terület pozitívan járulhat hozzá az unió költségvetéséhez ezzel csökkenhet a tagállamoktól megkövetett befizetés. És az új rendszer jelentős előnyökkel jár átláthatóságot, rugalmasságot, biztonságot, kiszámíthatóságot nyújt. A tagállamok egyenlő bánásmódban részesülnek, és csökken az adminisztratív terhelésük is. Vannak azonban olyan hátrányok is, amelyeket nem szabad szem előtt éveszteni tekintetbe kell azt is vennünk, hogy meglehetősen összetett a módszertan, és az egyszerűsítési folyamat nehezen végrehajtható. Nagyon fontos a saját forrás terület, és megfelelő figyelmet érdemel. Elnök, köszönöm. Ezzel a szavazatmagyarázatoknak a végére értünk, és három óráig felfüggesztem az ülést.